Júri szakbizottság május 6-án Hannu Takula mandátumát vizsgálta meg, és arra tett javaslatot, hogy <clears throat> ezt április 27-ével hat érvényesnek tekintjük, üdvözlő